döntést arról, hogy ki lesz az idei díjazott. A gondolat szabadságának Szaharov díját ítéljük oda. Olyan személyek és olyan szervezetek kitüntetésére jött létre a díj, akik bátran sikra szállnak azért nyilvánosan, hogy megvédjék a demokráciát, a véleménynyilvánítás jogát, a lelkismeret szabadságának jogát, és olyan személyiségekről és szervezetekről van szó, akik nagyon nagy kockázatot is vállalnak az intolerancia és az elnyomás elleni harcokban. A D immáron tekintélyre tett szert az elmúlt évek során. Az egyik legszélesebb körben ismert D a maga nemében, amely, mint ahogyan mondtam, olyan kiváló személyiségeket és szervezeteket tüntet ki, akik intolerancia és az erőszak ellen harcolnak. Kiváló példa mindenre a, az a személy, akiről a díja nevét kapta, Andrei Szaharov, aki nagyon nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, és nagyon nagy árat is volt kénytelen fizetni bátorságáért. Egy olyan férfiról van szó, aki a Szovjetunió ünnepelt személyisége volt tudósként, tevékenykedett, és a kényelmes helyzetéből kilépve síkra szállt, hihetetlen bátorsággal szállt síkra az emberi jogokért és a véleményjavánítás szabadságát, és ezért hatalmas árat is kellett fizetne végezetül. Úgy gondolom az idén ismét több jó javaslat érkezett a jelölteket illetően. Szeretném önöket tájékoztatni arról is, hogy 2008 a Szaharov díj megalapításának 20. évfordulója alkalmából létrejött egy Szaharov díj hálózat, Pötering elnök úr hozta létre azt, amely platformot képez a díjazottak számára, hogy kapcsolatot tartsanak egymással, és szolidaritásukról tegyenek tanúbizonyságot azon gondolkodunk éppen, hogy hogyan lehetne állandósítani ezt a platformot, jobban képíteni azt, annak érdekében, hogy állandó legyen a kapcsolattartás ezen személyiségek között, és ki is aknázhassuk ezt a hálózatot, annak előnyeit a véleménynyilvánítás szabadsága szempontjából. Október 10-én 2011-es év három szaharok díjazottja egy közös találkozón vesz majd részt, az AFED szakbizottsággal, az Emberjogi Szakbizottsággal, valamint a Maslek országok delegációjával és a Magreb országok delegációjával is. Ők mind részt vesznek majd ezen a találkozón. Úgy látom, a Fejlesztésügyi Szakbizottság nem szerepel a listán, de talán erre is születhet még megoldás. Nem tudom, miért nincs a listán de természetesen szeretettel látjuk a találkozón a kollégákat a Debeszak bizottságból is. Át is adom a az ülés vezetését most Strüffler asszonynak parancsoljon. Mon cher collègue, euh, Monsieur Brock, merci. Kedves kollégám, Brock úr, jó napot kívánok, kedves kollégák! Mielőtt bemutatnám a jelölteket, Szeretnék az eljárásra röviden emlékeztetni. A határidő a jelöltek bemutatására szeptember 12 volt, és ekkor eddig öt javaslatot kaptunk a szocialistáktól, a Libi, az Aldétól és a zöldektől. Salafranca és még öt más kollégától. Ha megengedik, szeretném bemutatni a védencüket, ha így mondhatom a kollégáknak, viszont kérem, hogy a bemutatáskor öt perccel többet ne beszéljenek, még akkor sem, hogyha egy egész csoportot mutatnak be. Nagyon kérem, hogy jelöltségként, jelölt tekint 5 percnél többet ne beszéljenek, mert nagyon sok a jelöltünk, és nagyon sok kollega fogja őket bemutatni. Néhány prezentációt, rövid videó fog kísérni a képviselő hozzászólása alatt. Így tehát megkapják a szót azok, akik javasolják a jelöltöket, a gondolat szabadsága, ért, szabadságáért végzett tevékenységet és egyéb részleteket a kollégák tehát bemutatnak a jelöltek kapcsán. Először Jacek Szárius Volszkinak adom meg a szót, aki Alesz Bialicickit, egy Béloruszban fogva tartott szemét fog bemutatni. Köszönöm. Először is nem politikai, egy politikai frakció mutatja be a jelöltet, hanem több frakció jelöltje, és eh, itt eh, a politikai megfontolások eh, határokon túl mutatjuk be a jelöltünket. Emlékeztetek eh, belorusz politikai helyzetre, például a múlt vasárnapi választásokra valamit tennünk kell Belorusszért, és eljött a pillanat, eh, amikor eh, ezt meg is léphetjük azért, hogy emlékeztessük az ott élőket, nem felejtjük el a jogaikat, az egyetemes értékeket, szabadságjogokat. Egyébként eh, Alex Bialecki születésnapja van, ő ezt most a börtönben tölti, Lukasenko rendszerben ő tölti a leghosszabb börtönbüntetést, szimbolikus és emblematikus eh, személyiség a szabadságjogokért harcolók szemében. Szaharov szelleméhez jól illeszkedik az ő harca, akár az életét is áldozza a szabadságjogokért. Nagyon fontos neki adnunk ezt a díjat, hiszen ez segíteni őt abban, hogy tovább folytassa a harcát. Néhányan azt mondják, hogy Belarusnak már két díjazottja van, de ebben a, ebből a szempontból nem hiszek a földrajzik voltákban. Szeretném viszont megvilágítani azt, hogy ha megnézzük a statisztikákat, Kuba és Koszovó három-három díjazottal rendelkezik, Kína Belarus kettővel, és még egy harmadik ország kettővel, és egyébként csak kilenc európai szabadságharcos kapta meg ezt a díjat az eddigi díjazottak között, úgyhogy nem szabad elfeledkednünk az sem, hogy itt a szomszédságunkban is vannak olyanok, akik díjra, ér, díjra érdemesek. Köszönöm szépen. Preda úrnak adom meg a szót, aki röviden elmondja, hogy ő és frakciójának más tagjai miért támogatják ezt a kettős jelöltet, nem? Ö, igen, hozzászólok, mondja Préda úr, de két iránit, iráni jelöltségét szeretném támogatni. Rendben, mondja az elnök asszony, igen, akkor valami hiba történt itt. Jó, menjünk előre, azt szeretném, de elnök, sajnos itt egy kis technikai probléma van. Ah. Bon, apparemment j'ai pas la bonne feuille. Elnök, úgy érzem, hogy nem a jó papír van a kezemben, akkor most Tanok úrnak adom meg a szót, aki elmondja, hogy az ECR frakció és Péter van Dalen kollega miért jelöli ezt a szemét, vagyis Joseph Francis Pakisztánból. Most egy PowerPoint előadás lesz. Számítok önre, tanok úr, abban, hogy nem fogja az öt percet túlépni. Freda úrtól pedig elnézést kérek, ő majd később következik. Elnök asszony, köszönöm az ECR jelöltje Pakisztánból Joseph Francis. Biztos vagyok abban, hogy itt már mindannyian hallottak arról, hogy Pakisztánban milyen törvények vannak, az Istán káromlásról szóló törvények több évvel, ez már érvényben van, és a pakisztáni büntető törvény könyv szerint életfogytig tartó börtönbüntetésre, sőt halálra ítélhetnek valakit, akit Isten káromláson érnek. A pakisztáni népnek nem a vallási vagy a valláshoz való jogait védik, hanem ezzel a törvényel vallási gyűlöletet költenek keltenek az országban. Tudják, hogy a 14 éves lányt egy imám káramlással vádolt, őt most óvadék ellenére szabadon engedték, de még az eljárás folyamatban van. Tudjuk, hogy muzulmánok, keresztények, más vallásúak is e törvény áldozatául estek. Ebben az országban az emberek igen szegények, és tudjuk, hogy az extremisták, a szélsőségesek milyen tevékenységet folytatnak, és egy keresztény pedig a törvényt nyilvánosan kritizálta a sajtóban, és ezért elítelték. Az ECR jelöltje, Joseph Francis, azon kevesek közül való Pakisztánban, aki mérsékelt erőt képvisel, és statisztikáim nincsenek. Dél-Ázsiából nem volt jelöltük az elmúlt években, és el kell ismerni, hogy a Föld ezen térségében is történnek elítélendő dolgok. Az emberi jogok ugyanolyan értékűek kellenek, hogy legyenek, mint nyugaton. De sajnos ezeket a jogokat nem tartják be. Most pedig a kollégám Péter van Dalen bemutatja Francis-t. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom jelöltünket. Október 9-éről, 9-én dőlnek el ezek a jelölések. A klassz alapítója, a klassz egy jogvédő szervezet, és a Pakisztánban érvényben lévő törvények alapján látja el a jogvédelmet pakisztáni ügyvédek segítségével láthatják az egyik áldozatot a fotón, Bibi asszonyt, aki az év elején akivel találkozott a Klász egyik képviselője az év eh, múlt év végén, és eh, a Klász tevékenységének köszönhetően szabadon engedték. Ez a szervezet még eh, menedékhelyeket is keres az üldözötteknek, és segíti a családjukat is élelmiszerekkel vagy pénzzel. Arról van szó, hogy harcoljanak az Isten káromlásról szóló pakisztáni törvények ellen. Az utolsó fotón pedig Joseph Francis képét látják, aki az év elején ide látogatott az EP-ben, be, és magyarázatokat adott a pakisztáni helyzetről, valamint az Isten szóló törvényről. Joseph Rancér egyébként egyetért ezzel a jelöléssel. Felhívást intézünk önökhez, hogy támogassuk ezt a jelöltséget. Több állásfoglalást készítettünk már itt a parlamentben az istenkáromlásról szóló pakisztáni törvények ellen. Joseph Francis a vallásszabadságot, a szólásszabadságot védi, és arra is szükség van, hogy olyanak, mint Joseph Francis, akik az életüket kockáztatják akkor, amikor egy jó ügyet védenek, az ilyen jelölteket valóban elfogadjuk, úgyhogy kérem a támogatásukat. Köszönöm, most pedig áttérünk Santiago Fisas kollégára és Willy Meyerre. Viktor Ingabere Umoza és asszonyt és Deguaris Musaidit és Bernard Tagandát javasolják, akik a Kigali-ban lévő hatalom, hatalmat ellenzik, és Ruandában bebörtönözték őket. Most kérem, hogy ne szóljanak többet, mint 5 percet. Köszönöm szépen mindenkinek, jó napot kívánok! Röviden bemutatom a ruandai ellenzék ezen három képviselőjét, Viktorian Ingabir, Deogratius Musaid és Bernard Taganda ők megpróbáltak véget vetni az erőszaknak országukban, elősegítve a perbeszédet és a megbékélést. Mindenki megkapta a jelöltek életrajzát, tehát nem bocsájtkoznék részletekbe ezt a jelöltséget számos parlamenti képviselős párt ki támogatja, mint például a Néppárt, a Szocialisták és a GUE. Nagyon fontosnak tűnik számomra ez a jelölés. Az elmúlt években a Szaharov díj esetében más területekre koncentráltunk, mint Kuba, az arab országok vagy Fehér Oroszország. Kicsit figyelmen kívül hagytuk viszont az afrikai kontinenst, ebben az esetben Ruandát a mindenki tudja, ez az ország diktatúra halat nyög, és nem tartják ott tiszteletben az emberi jogokat. Folyamatos a törzsek és etnikumok közötti harc, a hutuk és a tuszik közötti harc. Ezek a jelöltek az országokban kialakult helyzet módosításáért küzdenek. Bebörtönözték őket, nagyon sok bántalmazást, kínzást szenvedtek el. Szeretném kiemelni különösen Viktor Ingabire esetét. Ő egy hölgy, aki Hollandiában élt személyzetésben, és ott is előre haladt szakmai karrierjében. Megpróbált valamit tenni a diktatúra ellen, megpróbálta elősegíteni az etnikumok közötti párbeszédet, a hutuk és a Tuszik, valamint a Tuák között. Ez az egyetlen mód a változásra Ruandában. Több mint másfél évvel bebörtönözték, mert nem ö, tud ö, kommunikálni a férjével és ö, gyermekeivel Hollandiában. Nem akarom a többi jelölt ö, érdemét kinyitani, de azt gondolom, hogy ö, a ruandai ellenzék a három jelöltjének előnyben részesítése ebben az évben, ez egy üzenet lenne a világ egésze számára, és így módon elismernénk ezen ellenzékék tevékenységét. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelölt, ahogyan ezt a kolléga is pontosította, Nos, őket Maria Muniz, Anna Miranda és még másik 37 képviselő is támogatja három politikai frakcióból. Azt hiszem, hogy ez lehetőség arra, hogy kedvező választ adjunk azoknak, akik Ruandában a megbékélést óhajtják. Ez az egyetlen módja annak, hogy az erőszak és a kirekesztés megszűnjék, amely Ruanda történelmét jellemezte. Ez a három jelölt kötelezettséget vállalt a megbékélés mellett, különböző politikai erők tagjai, különböző szakmai hátterei ellen rendelkeznek, közülük egy Tuszi, és ő maga mesélte el nekem, hogy lemondott a hutukkal szembeni konfliktusról és erőszakról. Tehát élő bizonyítékai a megbékélés útjának. Európának választ kell adnia ezekre a törekvésekre, hogy felgyorsuljanak a diplomáciai erőfeszítések, és ezen három jelölt szabad lábra kerüljön. A Szaharov díjat megérdemli ez a három jelölt, mind valamennyi követelménynek megfelelnek, és megtestesítik a megbékélés útjára lépett Ruandát. Azt hiszem, hogy ez a jelöltség megérdemli a támogatást, a védelmet, és valóban fontos üzenetet jelentene Afrika szemére is, és a népírtás áldozatai szemére úgy szintén. Viktor Ingabire Umoza, Deogratias Musaidi és Bernard Taganda azt hiszem, hogy szabadlábra helyezésük után ellátogathatnak majd ide, és felvettik a díjukat. Köszönöm. Most pedig Werner Schulz kollégának adjuk át a szót a zöldektől. A puszi rájött jelölségét mutatja be. Nagyesda Andrejevna, Tolo Konyikova, Jekaterina Samusevics és Maria Aljokina a jelöltek a puszi rájött részéről 5 percben. Öné a szó. Jól mondta ki a neveket, elnök asszony annak tudatában és elismerve természetesen, hogy az összes többi javasolt jelölt megérdemli a Szaharov díjat, szeretném eh, felterjeszteni a Pussy Riot orosz punk együttest. Azt hiszem nem kell külön elmagyarázni az oroszoknak, hogy mit is jelent a Szaharov díj, hiszen ott nagyon nagy erkölcsi értéke van ennek a díjnak. Én személyesen is ismerem Andrei Szaharovot, eh, valamint a nemrég elhunyt feleségét is, úgy gondolom, hogy ők nagyon örülnének annak, hogyha elismernénk ezt a punk együttest, elismeré, elismeréssel életnénk ezeket a fiatal bátor nőket, akik eh, harcoltak a szólásszabadságért, és eh, elértek valamit, amit Szonya Zsicin úgy írt le, hogy a, ha szavak át tudják törni a politika betonját. Ezek a nők kreativitással, belső erővel tiltakoztak egy tekintélyelvű hatalmi rendszerrel szemben, egy nagyon mélyen patriarchális gyökerekkel rendelkező államhatalommal szembeszálltak, és nyilván tették azt az önkényt, ami uralkodik Oroszországban. Múlt év szeptemberében alakult az együttes, reagálva a Medvegyev és Putin közötti cinikus hatalomváltásra, és szerettek, szerették volna felhívni a figyelmet arra, hogy a tekintélyelviség visszatért Oroszországba. Reakció ez az arab tavaszra is, hiszen ott ismét csak a fejlődés vesztesei a nők voltak. Egyszerűen leírható az együttes neve női tiltakozásként, vagy női lázadásként, ha Putyin azt mondja, hogy ő nem veszi a szájába ezt a kifejezést, de ő ugye a szexista megjegyzésekkel nem finomkodik, ezt mindannyian tudjuk, csak ennyit erről az elnökről. Az ő művészetük főként a figyelemfelkeltés művészete és, és fontos a művészet szabadságról is beszélni, hiszen nekik sikerült elérni valamit, amit a tömeg tüntetésekkel nem lehetett elérni, felhívták a figyelmet arról, hogy Oroszország mennyire eltávolodott a jogállamiságtól. Emellett a szimbolikus utalások művészete is az ő művészetük. 1986-ban nők tüntettek Moszkvában a vörös hadsereg bevonulása ellen, Letartóztatták őket, és nyáron, augusztusban téli ruhában tüntettek, mert már felkészültek arra, hogy Szibériába deportálják őket. Az idén télen a nők nyári ruhába öltözve tiltakoztak Putyin ellen, mondván, hogy mi nem hagyjuk magunkat most már a perifériára szorítani, megérkezett a társadalom szívébe ez a, ez a fajta tüntetés Putyin ellen. A, az együttes punk imája, az ő performancuk semmiféle vallási káromlást nem tartalmaz, Isten anyja, ő szűzanya, üzde Putyint, így imádkoztak ők, és gyakorlatilag a hagyományos orosz ortodox egyházban nem ismeretlen az efféle ima, Retten, rettenetes Ivánnal kapcsolatban is elmondtak ilyen imákat az orosz templomban, és így tovább. Putyin ma azt mondja, az orosz ortodox egyházat meg kell védenünk, meg kell óvnunk azokat, azonban elhallgatja, hogy a 90-es évekig, 1960-tól kezdődően a egyházban, ahol a performance-ra sor került, gyakorlatilag úszómedence működött, KGB tisztek jártak oda úszni, ott semmi gond nem volt az egyház tiszteletével, érdekes módon ez a kérdés csak most merült fel. Ezek a nők egyszerűen a, az orosz ortodok egyház és az államhatalom, a putyini államhatalom közötti összemosódást állítják pellengére, nem akarnak egy ortodox civilizációba süllyedni, hiszen Oroszország jelen pillanatban ebbe az irányba halad. Szeretnék eloszlatni egy, egy téveszmét, amelyel sokszor találkozom. Sokan azt mondják, hogy amit ez az együttes tett, azt nem szabad megtenni, fontos megbüntetni őket. Erre én azt szoktam válaszolni, hogy nálunk erre nincs is szükség, nem kell egy pánk együttesnek egy templomba vonulnia és ott követelnie az államfő távozását. Nálunk ugyanis megvannak a legális módszerek arra, hogy hogyan lehet tüntetni az adott rezsim ellen. Úgy gondolom, ez a határokon való átlépés, átgázolás egy ilyen rezsim esetében elfogadható. Köszönöm, most pedig végül megadom a szót Dan Preda úrnak, Veronik de Kezernek, Marietje Sakénnek és Ellen Flótnak, akik a két iráni jelöltet fogják bemutatni, Nasrin Szudutek asszonyt és Jafar Panai úrt. Kérem, hogy csak öt percben beszéljen a két jelölt bemutatásakor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy számomra mindegyik, mind az öt javaslat jó, és nehéz lesz választani, de ez nagyon helyén való, hogy mint az elmúlt években kompromisszumot keresünk azért, hogy erőteljes jelzést küldjünk a parlament részéről. Először általánosságban szólnék az országról, majd a kollégáim fogják bemutatni a jelölteket. Ez az ország a nemzetközi figyelem középpontjában áll. Ebben az országban a szólás szabadság, a gyülekezési szabadság igen korlátozott, a kínzás nap mint nap megtörténik, a büntetések túlzóak, és Kína után Irán a második helyen áll 2011-ben a halálbüntetéseket illetően. Ha jók az információk, körülbelül 360 főt végeztek ki tavaly. Ezeket az általános szavakat azzal fejezem be, hogy ebben az országban, ami az emberi jogokat érinti, elnyomás, állami elnyomás stratégiája van érvényben etéren az állampolgárok ellen. Köszönöm, átadom a szót a kolléganőnek. De, de Kejzer asszony, köszönöm, elnök asszony, ez a nagy művészek országa is jelentős kultúrával rendelkezik. És el kell mondjam, hogy Ahmadinejad igen elnyomó rendszerének soha nem sikerült elhallgatatni a művészeket. Néhány szót szólnék jelöltemről. Az első filmét Kánban mutatták be 1995-ben Kánban a fehér luftballon vagy labda címmel, és ez nagyon nagy siker volt. Ami Jafar Panahit illeti, ő a szociális, a társadalom realitásáról beszél, a, erről beszélni kell mondja, mert a csend a halált jelenti. Panahi számunkra az elnyomás elleni harc megtestesítője, az iráni kormány elnyomása elleni harc megtestesítője, emberi jogi harcos, szabadságjog harcos, és az iráni új hullám egyik kiemelkedő képviselője 1969-ben indult ez a hullám. Jafar műveit még mindig betiltják, a, még mindig betiltott tehát továbbra is betiltották az országban, Iránban, és csak a fekete piacon lehet videókazetta formájában beszerezni. A Velencei Berlini Fesztiválon bemutatták filmjeit, az egyenlőtlenséget, az elnyomást, a nők eh, diszkriminációját eh, mutatja be, mint a Játékon kívül című eh, filmjét. Ez játékfilm, amikor titokban részt vesznek egyesek a futball meccsen, mivel nők nem léphetnek be a stadionba, ezt közben lefilmezték. A Jafar, Jafar egy dokumentumfilmet is készített az iráni nép spontán tiltakozásairól. Teheránban 2010. március 1-én letartóztatták 16 más személyel együtt, köztük feleségével és lányával együtt. Majd eh, éjségsztrákot folytatott a rossz börtön körülmények eh, között, majd eh, szabadon engedték, de utána ugyanebben az évben ismét letartóztatták, mivel az állam biztonságát veszélyezteti ezzel az ürügyel, és 20 évig nem adhat interjút, nem hagyhatja el az országot, nem készíthet filmet. Az nemzetközi közösség tiltakozott, de az ítéletet 2011. októberében megerősítették, még mindig börtönben van, ez nem akadályozza meg őt abban, hogy folytassa a harcot, és egy másik filmrendezővel készített egy filmet, ez nem film, ez egyébként Magritte festményére utal, ez nem pipa, és ez a film végül is kikerült egy USB kulcson, kikerült, kicsempészték Iránból, és a Káni Fesztiválon be is mutatták. Jelöltünk tehát ez a, az iráni film rendező, és a másik jelöltünk Iránból pedig Nasrin Sotudek, akiről kollégám fog beszélni. Köszönöm. Már nincs több időnk, de mégiscsak meg kell adnom a szót a két következő feliratkozottnak, de kérem nagyon gyorsan beszéljenek. Most pedig Sake asszony kap, kap szót. No, az iszlám köztársaság narratívája és dogmája már felbomlani látszik, és az ország minden legitimitását elveszítette. Gyakorlatilag még inkább megnövekedtek azok az erőfeszítések, hogy elnyomják azokat, akik változást követelnek. Mindennyian láttuk a 2009-es felkeléseket, sokan arra kényszerültek, hogy elhagyják az országot, és ez még bátrabbá teszi azokat, akik ott maradtak az országban és tovább harcolnak az emberi jogokért. Éppen ezért gondolom azt, hogy Nazrin de megérdemli ezt a díjat, tökéletes jelölt, gyakorlatilag emberjogi aktivista, akit bebörtönöztek. Megvédett olyan fiatalkorú elítélteket, akiket nem igazságosan ítéltek el. Továbbá. C'est pas moi qui fixe les règles. Nem én szabom meg a szab... Nem én szabom meg a szabályokat, mondja az elnök asszony. Ez nem igazságos, ön túllépte a megadott időt, az összes jelölt érdekes, vannak szabályok, csak fél percben léptem túl a megadott időt, mondja a hozzászólóság asszony még Flotr asszony kap szót, válasszanak, hogy melyikük beszél, mindenkinek ugyanannyi időt kell, hogy adjak a jelöltek bemutatására, vannak szabályok. Flotr asszony, akkor hagyja, hogy a kolléganője befejezze, és ön lemond a hozzászólásról. Szerintem nem gépként dolgozunk, mondja Sáke asszony, hanem emberek vagyunk. Ez túlzó módja a szabályok értelmezésének. Madame Flotre, vous voulez conclure? Flótrasszony, ön kívánja befejezni? Elnök, arról volt szó már az elején, hogy szigorúak a szabályok, kérem, hogy mindenki tartsa be. Flótrasszony, 15 másodpercen van, annyit szeretnék mondani, hogy az összes Szaharov díj odaítélésekor a szólásszabadságot és az emberi jogi harcosokat Irában még soha nem díjaztuk, pedig sokat beszélünk Iráról, ott van az atomveszély, a fegyveres konfliktus veszélye Izrael, Assad védelme Irán, vagy segítése Irán részéről, pedig nagyon fontos az, hogy elismerjük a civil társadalmat Iránban, és támogassuk őket, hiszen hatalmas uh, gazdagsággal rendelkeznek, és a társadalom ezt fel kell ismernie. Egy iráni nőről és egy iráni férfiról van szó, és nagyon fontos, hogy ők a díjazottak között legyenek ebben az évben. Köszönöm. Most pedig átadom az elnöklést Szenisin asszonynak. Dziękuję bardzo. E, drodzy koledzy, po tych prezentacjach rozpoczniemy krótką wymianę poglądów. Köszönöm szépen, meghallgathattuk a jelöltek bemutatását, most kezdődjenek a viták a bemutatott jelöltek kapcsán. Természetesen a viták nyitottak valamennyiük előtt, de emlékeztetnék rajta, hogy rá, hogy nincs végtelen sok időnk. 40-45 percünk van még mindössze, ezért nagyon szigorú leszek és nagyon örülnék, hogyha a hozzászólásukat kettő, maximum három percre tudnák korlátozni egy adott jelölt támogatására. Ki akar részt venni ebben a vitában? Tessék önni a szó, Protasievics úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan elhangzott, valamennyi jelölt megérdemli támogatásunkat, jó lenne, hogyha több Szaharov díjat is odaítélhetnénk, de sajnos ez nem lehetséges. Nagyon sok országban lábbal tapossák az emberi jogokat, és nem tartják tiszteletben a demokrácia alapelveit, a véleménynyilvánítás szabadságát. Amit el kell mondani, hogy itt most Bialecki úrjelöltségéről szólva, ő egy olyan személy, aki egész életében mindenkor az emberi jogokért küzdött, olyan mozgalmat képvisel, amely ellenszegül az emberi jogok megsértésének. Ezen személyiség bebörtönzése, bebörtözését sajnos két tagállam államügyészének hibája okozta. A jelöltek között, akik megérdemlik támogatásunkat, különös figyelmet kell szentelnünk Bielacki úr jelöltségének, hiszen ő azért került börtönbe, mert a lengyel és a litván államügyész hibát követtek el. Hogyha magatartásuk más lett volna, akkor Bielocki úr most nem lenne börtönben, ezért támogatom az ő jelöltségét. Köszönöm. elnök úr, asszony, ami ezt a jelöltséget illeti négyen nagyon minőségi jelöltek. A ruandai jelöltel kapcsolatban vannak fenntartásaim. Mm, ez egy olyan téma, amely ugyan helyes, de véleményem szerint mégis vannak ezzel problémák. Ami az iráni jelöltséget illeti, ez legmegfelelőbb, legindokoltabb jelöltség szerintem, és a legindokoltabb a jelenlegi nemzetközi kontextusban. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Köszönöm. Öné a szó. Nem a javasolt jelöltről szeretnék beszélni, mondja Szárius Volszki úr, hanem ennek a díjnak a természetéről. Ha visszatekintünk, akkor ez nem egy EU külpolitikai eszköz, vannak más eszközeink etéren, hanem ennek az a célja, hogy igen magas erkölcsi értékeket díjazzunk. Nagyon sokat szenvednek emberek, és ez nem a szenvedésért, vagy a mártírságért járó díj, mert ha ez így lenne, akkor millióknak adhatnánk oda. Emlékeztetek arra, hogy ez olyan díj, ami nem pártfegyelem kérdése, aminek odaítélése nem pártfegyelem kérdése, hanem az érzéseinket kell ezen keresztül kifejezni, és a legmagasabb szintű humanista értékeket díjazni. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Ki szeretne még hozzászólni? Úgy látom, senki más nem szeretne hozzászólni, hát akkor köszönöm szépen a képviselőknek, akik bemutatták a jelölteket, illetve akik hozzájárultak a jelöltállításhoz, és köszönöm azok képviselőknek is, akik részt vettek a vitában, és akik támogatásukat adták egyik vagy másik jelöltnek. Ez semmiképpen sem rutin eljárás egyébként. Nagyon érdekes lehetőséget biztosít ez a képviselők számára ahhoz, hogy megismerjék a Szaharov díjat, a jelölteket, és hogy felhívják a figyelmet a véleménynyilvánítás szabadságának fontosságára is, hiszen ez a szabadság az elmúlt hetekben sok helyütt sérült. A véleménynyilvánítás szabadsága egy alapvető jog, amelyet minden államnak biztosítania kellene a társadalom számára cogito ergo sum, tartja a mondás, gondolkodom, tehát vagyok. És hogyha gondolunk valamit, akkor képesnek kell lennünk arra is, hogy kifejezzük ezt a gondolatunkat. A vélemény nyilvánítás szabadsága, illetve gondolataink másokkal való megosztásának lehetősége, csak valakire rákényszerítünk egy bizonyos fajta ideológiát. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy hallhattunk olyan emberekről, akik nem félnek szót emelni jogaikért, egyetlen egy jelöltet kell kiválasztanunk, de természetesen mindegyik bemutatott jelölt megérdemli a tiszteletünket és a nagyra értékelésünket. A következő lépés az lesz, hogy egy szükített lista jön léte három jelöltel, titkos szavazással, október 9-én kedden, 9 órakor Reggel 9-kor kerül sor a szavazásra, és október 26-án Strasbourgban választja ki a győztest, illetve a díjazottat az elnökök értekezlete. Az AFED Deve és a DROA közös ülésén a nyertes december 10-én Strasbourgban elmondhatja beszédét, bemutatkozhat, és december 12-én Strasbourgban történik a díj átadása. Szokás szerint az Európai Parlament titkárságra fogja elvégezni a szükséges előkészületeket. Köszönöm szépen a figyelmüket, ezzel lezárom az ülést. További szép napot!